posztja jelöltjének a meghallgatása a következik, Krumgár Kavúré. És ennek alapján az IT ügynökség szabályozás 18.2-es pontja lefekteti, hogy kinevezés előtt az igazgató tanács jelöltjének meg kell jelennie a parlament illetékes bizottságai előtt, és válaszolni a feltett kérdésekre. Egy ilyen meghallgatás után az, a parlament véleményt fogad el, amelyben leírja a véleményét a, a jelöltről, és ezt a véleményt az igazgató tanács pedig tájékoztatja a parlamentet arról, hogy milyen mértékben vették ezt a véleményt figyelembe, addig pedig bizalmasan kell kezelni ezt a véleményt, amíg a jelöltet ténylegesen ki nem nevezték, és ezért most tisztelettel köszöntöm Garkov urat. Nos, úgy látom, hogy várnunk kell. Nos, ezért van itt körünkben Mr. Garkov úr, akinek gratulálok a jelöltségéhez, és akkor elmondanám, hogyan fogunk eljárni. Garkov úrnak kb. 5-7 perc áll a rendelkezésére, hogy megtartsa a beszámolóját, és aztán az előadó, Coelho úr és a koordinátorok tehetnek fel kérdéseket, két perc kérdésenként van erre előirányozva, és ezek után Garkov úr 5-7 kérdé, perce lesz arra, hogy válaszoljon az első körös kérdésekre, aztán második körben is tehetnek fel kérdéseket más tagok, és ugyanígy Garkov úrnak lesz lehetősége arra, hogy válaszoljon ezekre. Ugyanúgy, mint ahogy a menekült támogató hivatalnak az igazga, ügyvezető igazgatójának jelölti, lejelölti meghallgatás esetén, a LIBE koordinátorok pedig jelezni fogják az álláspontjukat a, a jelöltel kapcsolatban. A szavazás után a, bizot, a bizottság zárt ülésen dönti el, hogy támogatja a koordinátorok álláspontját, és Schulz elnök urat pedig én fogom tájékoztatni. Megkapták a jelölt önéletrajzát, motivációs levelét, és azt, hogy mi, minek kell megfelelnie egy ügyvezető igazgatónak. Úgyhogy most megadom Gárkov úrnak a szót. Tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma önökkel, és hogy lehetőségem nyílik, hogy megmutassam önöknek, hogyan szeretnénk az új ügynök, ügynökség sikerességét megvalósítani természetesen egyértelműen mutatja az érdeklődés, hogy mennyire fontos ez az ügynökség. Az ügynökség létrehozása a közös európai politikák eredménye, a bel- igazságügy területén, illetve megfelel annak is, hogy mennyire fontosnak találjuk az együttműködés megerősítését a tagállamok között, hogy az illegális migráció, a terrorizmus kihívásainak megfeleljünk, illetve az emberkereskedelem elleni küzdelem ki elleni küzdelem kívásainak megfeleljük. Az Európai Parlament is ezt fontosnak találta. Az Európai Tanácssal és a bizottsággal együtt úgy döntött a parlament, hogy a szakpolitikákat elhatározva az ügynökségnek az lesz a feladata, hogy hogyan lehet közös szabványokat és eszközöket, technológiai eszközöket létrehozni, hogy e politikák végrehajtását hathatósan támogassa. Ezért a az ügynökség fő célja az az, hogy folyamatosan maximumra emelje a többletértéket, egy szolgáltatásorientált szervezet leszünk, egy átfogó, stabil, aktuális technológiai eszköz biztosíthat a tagállamok közötti együttműködésnek a bel- és igazságügy területén. De nyilván logikus kérdés az, hogy mit kell tenni hogy az ügynökség megfeleljen ezeknek a kihívásoknak. Számomra a válasz eléggé világos. A programomban egyébként hat kulcspontot említhetek meg. Az ügynökség 24 órán keresztül éjjel-nappal rendelkezésre áll, az információ szolgáltatások szempontjából megfelelő erőforrások rendelkezésre bocsátásával, hogy biztosítsa e rendszerek rendelkezésre állását a következő. Az ügynökségnek a legmagasabb standardoknak kell megfelelnie a biztonságos adatvédelem területén, figyelembe véve e rendszerek által gyűjtött és kezelt adatok kényes jellegét. Egy kiválósági központként szeretnénk működni, ahol a bel- és igazságügyi informatikai eszközöket folyamatosan fejlesztjük, vizsgáljuk és hozzáigazítjuk a tagállamok szükségleteihez. Ezt pedig úgy fogjuk megvalósítani, hogy folyamatos párbeszédet folytatunk a fő érdekelt felekkel. Az ügynökségnek egyébként jelentős ismereteket kell felhalmoznia, mint például a problémakezelés, kutatásfejlesztés, képzés és tudástranszfer ugyanis ez az készlet ez hozzájárulhat ahhoz, hogy a többletértéket fokozzuk először is úgy, hogy felelősséget vállalunk, természetesen a megfelelő politikai döntés meghozatala után, hogy új rendszereket hajtsunk végre, illetve új szolgáltatásokat a belésigazságügy területén, illetve, hogy proaktív módon támogatjuk a tagállamokat, hogy a lehető legjobb módon kihasználhassák a meglévő rendszerek által nyújtott lehetőségeket. Természetesen az ügynökség nem működhet el szigeteltségben, ezért együtt fog működni más ügynökségekkel, például a Frontex-el, az Europollal és az IASZ-val. És ez a együttműködés tapasztalatcserén és tudáscserén alapul, illetve az innováción, és hozzájárulhat az új technológiai platformok megvalósításához a bel- és igazságügy területén. Szélesebb körben az ügynökség a szakosodott szervekkel fog együttműködni, mint például Zenisa. biztosítandó, hogy az összes legjobb gyakorlat, illetve eljárás ismert mindenki számára, és a kényes területeken alkalmazásra kerül, mint például a biztonság és az adatvédelem. Tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselők, az ügynökség egy új szervezet, és természetesen időbe fog telni, amíg teljesen működőképes lesz. Azonban rövid időn belül a fő prioritásaink először is, hogy sikeresen átadjuk, átvegyük azokat a műveleteket, amelyek az Eurodac vízuminformációs rendszerére vonatkoznak, sikeresen megvalósítsuk a Schengen információs rendszer, a SIS 2-es működtetését 2013 márciusát követően, aztán a kormányzási keretrendszer, megfelelő kockázat és minőségirányítás, és a megfelelő személyzet kialakítása. Az ügynökségnek már működésétől, működésének elejétől kezdve teljesen az alábbi elveket akarja tiszteletbe tartani. Először is integritás, tehát biztosítsuk, hogy a meglévő tapasztalatokat, tudást lehető legjobban felhasználjuk, az emberi tőkét, illetve a tagállamok által végrehajtott eszközölt befektetéseket. Elszámoltathatóság, tehát szilárd kormányzási keretrendszer, költséghatékony működés és pénzügyi irányítás, átláthatóság, nyílt kommunikáció a fő érdekelt felekkel, és hogy bevonjuk őket a folyamatos párbeszédbe. És kiválóság. Tehát, hogy a megfelelő szervezeti struktúra alakuljon ki, a megfelelő irányítás, megfelelő személyek és folyamatok működjenek így biztosítjuk a szolgáltatás folyamatosságát, illetve az eszközök tagállamok számára a történő rendelkezésre állását. Én ügyvezető igazgatóként arra törekszem, hogy biztosítsam, hogy az ügynökség folyamatos, nagy minős, magas minőségű és költséghatékony szolgáltatásokat nyújtson, magas megtérülést biztosítson a beruházások számára, és közös standardokat és eszközöket biztosítson a bel- és igazságügyi szakpolitikák érvényesítéséhez. Végezetül pedig beosztásomban folyamatos párbeszédet akarok folytatni az igazgató tanács, az Európai Parlament, az Európai Bizottság és egyéb releváns érintett felek között. Nagyon magas szintű elvárásokat támasztanak az ügynökséggel szemben, ezeket pedig hatékonyan szeretnénk érvényesíteni ahhoz, hogy az ügynökség az elvárt eredményeket nyújthassa, illetve az elvárt többletértéket nyújthassa. A sikerességhez erős vezetőre van szükség, aki megfelelően irányítja az ügynökséget az operatív és a stratégiai kontextusban is biztosak lehetnek abban, hogy én ügyvezető igazgatóként arra törekszem, hogy a legmagasabb szintű kormányzást és irányítást valósítsam meg. Azt is el kell mondanom, hogy különösen örülök, hogy a, az ügynökség létrehozásáról szóló rendelet közvetlen partnerségbe helyez minket az Európai Parlamenttel, ezért rendszeresen beszeretnék számolni önöknek az ügynökség működéséről, teljesen meg vagyok győződve arról, hogy ez az ügynökség hozzájárulhat az európai projekt kibontásához. Köszönöm figyelmüket, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, Gárkov úr, mondja az elnök asszony. Most akkor lehetőséget biztosítok a hozzászólásokhoz, kérdésekhez. Először is a jelentéstevő Coelho úr kap szót de nem hiszem, hogy két fordulóra lesz szükség, úgyhogy azt gondolom, hogy csak egy fordulót tartunk majd. Coelho úr, parancsoljon a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ügynökség létrehozásával, amely az nagyméretű informatikai rendszerek irányítását végzi a szabadságban biztonságon jogérvényesülésén alapuló térségben. Egy egy olyan akaratból született, amely az Európai Bizottság részéről merült fel, ezért gratulálok az Európai Bizottságnak, hogy milyen gyorsan kiválasztotta jelöltjét az ügyvezető igazgatói szerepre. Ez a sebesség, ez a gyorsaság, ez egy olyan tényező, amelyet az Európai Parlament is kért. Nem akartunk ugyanis egy átmeneti irányítási időszakot, mielőtt meg lesz a konkrét vezető, a végleges vezető. Nagyon szeretnék gratulálni Garkov úrnak, ugyanis például a rendszerigazgatás területén, rendszerirányítás területén nagyon jelentős eredményekkel rendelkezik. Elolvastam az önéletrajzát, úgyhogy úgy tűnik, hogy rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal, hogy kiválóan elvégezze munkáját. de úgy tűnik, hogy nincsen konkrét tapasztalata az adatvédelem területén, ami nyilván az érmének a másik oldalát jelenti. Az ügynökség technikai céljain túl szakpolitikai döntésekkel nem rendelkezik, új rendszerekről nem dönthet, ezt a jogszabály is nagyon világossá teszi, hogy az új rendszerek létrehol, vonatkozását a jogalkotási folyamat során, a parlamenttel való együttdöntési eljárás során kell elvégezni, és aggájaimmal tisztában kell lennie Garkov úrnak is a rendszerek közötti interoperabilitásról. A jogszabály a rendszerek interoperabilitását egyértelműen tiltja, ugyanakkor viszont van lehetőség kísérleti projektekre, amelyeket műszaki szempontból fel lehet használni bizonyos mértékű interoperabilitásra. Az Európai Parlament ezt ellenzi egyértelműen, ugyanis az adatvédelem elveit ez sérti, ezért meg akartuk erősíteni ezt a szempontot, amikor a törvényt meghoztuk. Az ügynökség feladatkörében biztosítani kell, hogy az adatok hálózata biztonságos, hogy védett a fenyegetések ellen, a saját adatainak védelmével kapcsolatban, illetve az hálózatán keresztül továbbított adatok védelmével kapcsolatban. Úgyhogy várjuk, hogy, illetve reméljük, hogy elkötelezetten biztosítja majd ön, hogy ebből a szem, hogy ilyen, ezekre a tényezőkre nagy figyelmet fordít. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony Buzóti úr következik. Nem, hátra. Nagyon szépen köszönöm. Ábrecht úr, köszönjük ezt az előadást. Azt hiszem, Azt hiszem, hogy Coelho úr már rátért mindegyik fontos kérdésre, egy maradt, és pedig, hogy ön hogyan látja, hogy az IT ügynökség hogyan foglalkozon azokkal az elvekkel, amelyek az adatvédelemhez kapcsolódnak, amely azt bizonyítja, hogy, hogy az adat minimalizáció is megtörténik, mind az Európai Unió rendszeren, mind az ügynökséggel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Guillaume asszony mondja. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, mint ahogy láthatja, az Európai Parlament pontosításokat kér ezzel kapcsolatban már az előadó megfogalmazta a kérdéseinket, de van egy kétoldalú kérdés. Mivel említette a kapcsolatot a parlamentot, a tag, eh, parlament és a tagállamok közötti kapcsolatot, tehát hogyan akarja ezt megtenni, létrehozni, és és tett egy megállapodást, megállapítást, tehát a, a parlament és a tagállamok és a többi ügynökség között hogy látja a kapcsolatokat. Köszönjük szépen, Guillaume asszony. Akkor most Gárkov úr kapja meg újra a szót. Köszönjük szépen nézzük akkor az adatvédelmet, hiszen ez egy nagyon fontos kérdés. kérdés. Az ügynökség működését illetően szeretnék biztosítani mindenkit arról, hogy minden infrastruktúra, tehát szükséges infrastruktúra biztosítani fogja az adatok védelmét. Ezen kívül az ügynökség minden szervezeti elvet végre fog hajtani, amelyet a jelenlegi jogszabályok rászabnak azért, hogy az adatok kezelése biztonságos lesz, és csak jogszerű és célzott alkalmakkor használják fel. Koályó úr kérdésének második részére részét illetően, az interoperabilitás és az új rendszereket illetően világosan szeretném let, megfogalmazni, hogy ez az ügynökség egy eszköz, amely a szakpolitikák sikerét, a szakpolitikákat akarja sikerre vinni, tehát a jogalkotási keretben történnek ezek meg, és ezért a működése során ezeket az elveket fogja követni az ügynökség. Az adatvédelem szempontjából és az adat minimalizálás szempontjából vannak szabályok, amelyek megszabályoz, meghatározzák, hogy milyen adatot kell gyűjteni, és ennek megfelelően az ügynökség ahhoz fog ragaszkodni, amelyet, amiket a jogalkotási eszközökben megfogalmaztak számára. Ugyanakkor úgy hiszem, hogy az egynökség, ügynökség egyik legfontosabb szerepe az lesz, hogy a parlamentnek, a tanácsnak és a bizottságnak tanácsokat adjon hogy milyen jogalkotási e, változásokat hogyan lehetne felhasználni az adatvédelem meg e, biztonságosabbá tételére. A tagállamok és az Európai Parlament e, közötti kapcsolatot illetően a, annyit mondhatok, hogy az ügynökség egy szervezet. És szilárd alapokon nyugszik. Én ügyvezető igazgatóként csak azt mondhatom, amit már korábban is mondtam, hogy én az ügynökség követeleszek a parlament felé, tehát állandóan áttekinthetően, átláthatóan fogjuk eh, a különböző eh, projektek, eh, a meglévő vagy a jövőbeli feladatoknak megfelelően tájékoztatni a parlamentet. Tehát azért, hogy láthassák, hogy az ügynökség mindig elvégzi azt a munkát, amit rá szabnak. A tagállamokat illetően azt hiszem, az igazgató tanács fogja ezeket a kapcsolatokat biztosítani, hiszen ott vannak képviselve a tagállamok. És a jelenlegi helyzetben bízom abban, hogy ez a kapcsolat, amely a tagállamokkal való sikeres együttműködést fogja biztosítani, az az ügynökségnek továbbra is feladata lesz a jövőben. Köszönjük szépen, Gárkov úr, Koályó úr szeretne megint feltenni egy kérdést. Köszönöm szépen. Tulajdonképpen kielégítettek a válaszok. Csak szeretném emlékezteni Gárkov urat, hogy a parlament és a tanács között más volt a megállapodás, az ügynökség helye szerint, tehát nem nagyon örültük annak, hogy Észtország és Francia között megosztották ezt a székhelyt, és nem tudom, hogy egy elegendő-e most a költségvetés. Amikor a parlamentet az éves mentesítésre kérik az ügynökségekkel kapcsolatban, akkor jó lesz, hogyha önök vigyáznak az administratív költségekre a két székhely, tehát Franciaország és Észtország között, mert biztos vagyok benne, hogy a Költségvetési Ellenőrző Bizottság e, szigorúan utána fog járni az összes költségnek. Köszönöm szépen. Elnök, köszönjük szépen, Gajó úr. Akar-e még hozzátenni, Garkov úr? Egyetlen megjegyzésem, és köszönöm Coelho úrnak ezt a barátságos tanácsot, de az egyik legfontosabb feladatunk pontosan a költséghatékonyság lesz, és mindesetre figyelembe veszem majd az ön javaslatát is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Garkov úr. Mint már említettem, a koordinátorok fognak dönteni, és a szakbizottság eh, majd dönt arról, hogy eh, mai nap során, hogy eh, támogatja a koordinátorok döntését. Köszönjük szépen, Gárkov úr! I, uh, I have the next point on the... A következő rendő pont a belső biztonsági alap, a külső határok és a vízumügy. Marinescu úr a jelentéstevő, de úgy látom, hogy nincs itt. Ezt 10.40-kor kellett volna kezdeni, tehát várjunk addig, amíg Marinescu úr meg nem érkezik. igen. Okay. Dear colleagues. Kedves kollégák, el kell kezdeni az ülést, mert 11 előtt végeznünk kell. amikor a ciklusi soros elnökség prioritásairól lesz szó. A következő napi rendi pont Marineszkő úrnak a belső biztonsági alappal kapcsolatos jelentése, a külső határok és a vízamennyi. Ez a javaslat Jakolini úr jelentés tervezítésével együtt, jelentésével együtt, amely a rendőrségi résszel foglalkozik, és amely ma délután történik, adja a belső biztonsági alapot. Most pedig Marinaszki úrnak adom át a szót, hogy mutassa be a jelentés tervezetét, aztán a bizottság kap szót, és a ciprisi szoros elnökség a megjegyzésre. Köszönjük szépen, elnök asszony! Walter, și am întâlnire. Más találkozom is lett volna erre az időre. A jelentés egyik annak a négy jelentésnek, amely azokkal az intézkedésekkel és eszközökkel tartozik, amelyek a határ külső határokhoz tartozik, ami 2014-2020 között a tehát ez már a következő költségvetési időszakhoz fog tartozni. A tervezetből szeretnék néhány dolgot kiemelni. Nevezetesen ezzel kapcsolatban szavazásra lesz szükség, ami a határok, külső határokat illeti, és ezt kell felhasználnunk a határok biztonságának növelésére. Van erre egy eljárás a bizottság és a tagállamok közötti párbeszéden alapulva, amely minden határátkelő pont ton található helyzetet felméri, és a biztonság növelése érdekében felmérik ezeket biztonsági szempontból, és rendelnek ehhez különböző pénzeszközöket. Azonban nincsenek olyan minimális biztonsági kívánalmak, amelyeket ilyen szempontból lefektek volna. az egyes tagállamokban műszaki és technikai szempontból különbözőek az elvárások és a kívánalmak, nincsenek, nincsen egységes, sen elfogadott biztonsági követelményrendszer, és azt gondolom, hogy ennek alapján a bizottságnak legalábbis a Schengeni katalógussal kapcsolatban e, javaslatot kell tennie, hogy lefektessenek egy egységes követelményrendszert. A javaslat az eszközök, pénzeszközök elosztását is előirányozza az egyes tagállamok között. Ezeket úgy kellene elosztani, hogy először erről beszélünk, át, átbeszéljük, azért, hogy lássuk, hová kell, hol kell befektetni többet annak érdekében, hogy minél több értéket tudjunk ugyanazért a pénzeszközért elérni az uniós költségvetésből, és így hatékonyan tudjuk ezeket a pénzeket felhasználni. Nem megyek itt a részletekbe idő hiány okán, de természetesen várom az álláspontjukat, és várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Marinescu úr. Elnézést kérek, hogy kicsit megkéstem, de Frankfurtban kicsit megkéstem, és ezért elnézést kérek, de azt gondolom, hogy most a G a szó, Pike asszonyé. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen Marinescu úrnak, hogy elmondta ezt a, elénk ezt a jelentést hiszen ez része annak, amit meg fog vitatni ma a bizottság. Hiszen a, a 2014-2020-as költségvetési időszakban két alapot terveztünk, a migrációs és bevándorlási alapot, menekültügyi alapot. Jelentős összegek állnak rendelkezésre a nemzeti többéves tervek keretében, és a programozást, ahogy azt hallottuk, a bizottság által lefolytatandó szakpolitikai párbeszéd alapján fogjuk odaítélni. Ez a biztonsági alap azért fontos a külső határok védelme szempontjából, hogy szabadon és biztonságban tudjunk mozogni ezen határok között le vannak lefektettek azok a szabályok és kívánom a standardok, amelyek szabályozzák azt, hogy hogyan lehet ezen határok között mozogni, hogyan tud hatékonyan működni a Schengeni mechanizmus. A Schengen értékelési mechanizmus már került a parlament elé, és ezt is lefedi a belső biztonsági alap. Az elnökség fog jelenteni nem sokára arról a jelentésről, arról az eszközről, ami a belső biztonsági alapról, külső határokról szól, és szeretném megköszönni azt az általános támogatást a megközelítésért. Néhány horizontális kérdésre szeretnék rámutatni, amely más jelentésben is előkerülhet. Először is van az a javaslat, amely bizonyos összegeket irányoz elő és ezt a teljes rendelkezés előszeg százalékában kell megjelölni. Értem emögött a logikát, hiszen ezt más szinten fogják majd megmutatni, tehát a pénzeszköznek a mintikét. De a belső biztonsági alaphoz tartozó határok és a kis határok programja ját úgy számolják, hogy milyen igények merülnek fel ezen programok keretében. Számos jelenté, javaslatot hallottunk a konkrét célok elérésére. A tanácsban már megvitattuk azt, hogy, hogy ezt hogyan lehet megtenni, és további párbeszédre van szükség a parlamenttel és a tagállamokkal a közös indikátorok kidolgozására. A tanácssal és ezzel a szakbizottsággal is folytattunk, folytattunk tárgyalásokat, és erre ezzel kapcsolatban készült anyag, és Marines úr által javasoltakat figyelembe fogjuk venni annak előkészítésére, hogy októbertől kezdődően a parlament részvételével tervezünk különböző műhelyeket, ami a, az, a félidős felülvizsgálat célja az, hogy értékeljük, hogy van-e külön, további nyomás tagállamokra, amely megváltoztatná esetleg a pénzeszközök hozzárendelését különböző feladatokhoz. Tehát lehet, hogy nem fognak tükröződni ezek a változások, tehát szerintem esetleg újra át kéne gondolni ennek a félidős felülvizsgálatnak az idejét. És aztán néhány konkrét dolog, amire szeretnék reflektálni. Azt javasolta, hogy az alapösszegek, tagállamok számára jutatott alapösszegeket a mostani 2011-12-13-ra vonatkozó előirányzatok alapján kellene kiszámolni, de természetesen mi nyitottak vagyunk arra, hogy a 2013-as allokációt is ide számoljuk, hiszen ez már a küszöbön áll. De azt gondoljuk, hogy az alapösszeget be kellene emelni nem a jelentéstevő által javasolt végrehajtási eszközben kellene, aktusban kellene megtenni. Az, az Európai Határfigyelő rendszer finanszírozását is itt kellene tárgyalni, és örülünk annak, hogy ezt figyelembe vette a jelentéstevő. A külső határok igazgatása kapcsán a standardizáció, amit javasolt a jelentéstevő, lehet, hogy nem realisztikus, de örülünk neki, hogy látja azt, mennyire fontos az, hogy a Schengeni szabályokat minden tagállam betartsa, és jövőre fog ezzel kapcsolatban párbeszéde is sor kerülni, és ez tényleg nagyon fontos elem. Szeretnék még egy dolgot hangsúlyozni, ami fontos a Schengen terület szempontjából, az ellenőrzések a korábbi belső határok mentén, és szeretnénk a jelentéstevőt meg, hogy fontolja meg, hogy ezt arra a hivatkozást a 10-es és 48-as cégnél törölje ezt a hivatkozást. A egyéb kérdések tisztázására. Azt gondolom, hogy két oldalú párbeszéd során a jelentéstevővel kerülhetne sor, hiszen rövid az időnk. És akkor megköszönöm a, az jelentéstevőnek, és akkor a soros elnökség részéről Floridis úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a ciprusi elnökség. Βασίσει a belső ügyek rendelete szerint egy közös csoportot hozunk létre azért, hogy összehangoljuk, méghozzá jobban összehangoljuk a, a különböző projektekkel kapcsolatos munkákat, olyan munkákat, amelyek összetartanak. A rendelet tervezet a biztonsági, belső bintősági alapra, és pedig ez egy ágazati rendelet, a több éves, tehát a 2014-2020-as időszakra való keret már elindult, tehát ez ezzel kapcsolatos munka, és már három olvasata is megtörtént a szövegnek. A ciprusi soros elnökség már egy júliustól egy vita sorozatot szervezetett a munkacsoporttal azért, hogy harmonizálják és közelítsék a tagállamoknak az álláspontjait. A és a munka stratégiáját is közelebb hozzunk, és a rendelet tervezetnek a különböző pontjait fogjuk megtárgyalni, és e, a technikai vagy politikai jellegű kérdéseket fogjuk e, megbeszélni. Ez a e, munkacsoport javaslatokat tesz a tanácsnak méghozzá kompromisszumos javaslatokat az átláthatóság elvét figyelembe véve. Ezek a kérdések nyilvánvalóan elsősorban a tanács hatáskörébe tartoznak, és a tanács célja az, hogy minőségi felügyeletet biztosítson a határokon, és a Frontex és a, azon szolgálatok segítségével, amelyeknek erre tapasztalata van. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most akkor a vita következik, de azt javaslom, hogy mindenki két percben szóljon hozzá, hiszen tíz percen belül a ciprusi elnökséget fogjuk meghallgatni az elkövetkezendő hat hónapos programjukat. Itt van a körünkben a miniszter, az illetékes miniszter, úgyhogy Keller asszonyjal fogjuk kezdeni, két percet kap parancsoljon. Nagyon köszönöm, nem igazán értettem az elnökség álláspontját, nem egészen értem, hogy mit terveznek, mit javasolnak. Úgyhogy Marinescu úr jelentésével kapcsolatban mi is a véleményük. Marinescu úrnak köszönetet mondok a jelentéséért, a többletértéket én magam is kihangsúlyoznám, illetve hogy a tagállamok olyan dolgokat tegyenek, ami az európai érdeket szolgálják, az európai prioritásokat vegyék figyelembe, ne pedig a sajátjukat. Általánosságban azt mondhatnám, hogy egy kicsit kiegyensúlyozottabb megközelítést támogatok, a határátlépések elősegítését szeretném kiemelni, és ne csupán a határellenőrzés, illetve határon átnyúló bűnözés elleni küzdelem témáját, hogy az EU megfelelően működjék saját érdekeink szempontjából is, azt támogatom, hogy a vízumkönnyítés valósuljon meg. Azt is biztosítanunk kell, hogy a határaink a nemzetközi védelmet igénylőek, igénylő személyek előtt nyitva álljanak, és hogy elegendő erőforrással rendelkezzünk annak érdekében, hogy azok a személyek, akik nemzetközi védelemre szorulnak, hogy eljussanak az Európai Unió területére. Nagyon aggasztónak találom, hogy az új informatikai rendszerre jelentős összegeket fordítunk, a belbiztonsági alappal kapcsolatban, és még a bizottság is javasolta ezt. Hát miért kellene pénzt fordítani valamire, amikor még azt se dölt el, hogy mit akarunk egészen pontosan, milyen irányba haladunk. Az okos határok kérdése még nem is szerepel a bizottság javaslatában. Nyilván a parlament el fog fogadni bármit, ami ezzel kapcsolatban a bizottság javasol, de nem tudom pontosan, hogy emögött milyen indoklás húzódik meg. Az utolsó kérdést nem értem, hogy a számok helyett miért százalékokat említ. Elnök, kérem, hogy ne haladják meg a hozzászólási időt, mert hogy 11-re itt lesznek az illetékes miniszterek. Buszótil úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Három kérdést szeretnék felvetni a jelentéstevőnek, amelyel kapcsolatban egyébként a bizottságtól is részletesebb választ szeretnék hallani. Először is a javaslat figyelembe veszi a különböző országok eltérő kitettségét az Európai Unión belül a migrációs nyomások tekintetében, ami külső határaikra nehezedik. Nem feltétlenül a, a az ország mérete szempontit, hanem a földrajzi elhelyezkedése, ami miatt ilyen helyzetbe kerül. A második azok a migrációs útvonalak, amelyek külső határainkra nyomást gyakorolnak. Mi tudjuk, hogy ezek eléggé változékonyak, eléggé, olyan programra van szükségünk, amely elég rugalmas, tehát azt kell mondanunk, hogy a elmúlt év tapasztalatai alapján tervezünk valamit, ugyanakkor viszont a migrációs útvonalak egyik évről a másikra megváltoznak. Egy példát mondanék, 2007-ben Kanári-szigetekre érkeztek a legtöbben. Egy, egy évvel később viszont már a földközi-tengeri régió központja. Úgyhogy rugalmasnak kell lennünk, mert a migrációs útvonalak is változnak. Harmadik, Frontex. Az ügynökség mandátumát, megbizatását megváltoztattuk, és hatáskört biztosítottunk számára, hogy saját berendezéseit, eszközeit ő maga szerezze be. 2020-ig van meg a költségvetése, ezért szeretném, hogyha a bizottság pontosan megmondaná, hogy az ügynökség mit tervez pénzügyi igényei tekintetében, berendezések és eszközök vásárlására. Köszönöm. Köszönöm szépen, Guillaume asszony. Mr. Nem, bocsánat, Encsú úr, parancsoljon. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îl uh, felicit pe domnul Marinescu pentru... Először is uh, grat gratulálok Marinescu uh, kollégának a jelentés tervezetéhez. A néhány a bizottság tervezetének bizonyos nem tisztázott pontjait tisztázza. Egy technikai jellegű megjegyzésem lenne még hozzá az értékelési indikátorokkal kapcsolatban, a hármas pont alatt megfogalmazott célokkal kapcsolatban. Azt gondolom, hogy ezeket az indikátorokat nem lehet jelenleg használni. Például a kokáért itt arról hallunk, hogy a százalékban kifejezett aránya azoknak az uh, harmadik országból származó személyeknek, akik uh, uh, túllépték a tartózkodás, meghatározott tartózkodási időt. Hát ezt nem lehet meghatározni. Aztán minden uh, tagországban van olyan rendszer, amely az ilyen adatfelvételt lehetővé teszi pontosabban nem minden tagországban van ilyen rendszer. 2017-ig nem lesz ö, jogalap arra, hogy ezeket az adatokat egy felvegyük, kettő értékeljük. A teljesítményindikátorok pedig, amelyek külső határok védelmét szolgálják, azt gondolom, hogy ez sokkal jobban le kellene szűkíteni hogy a Schengeni értékelési mechanizmusnak is megfeleljen, és úgy, ahogy a bizottságtól ezt hallottuk, ez az új Schengen értékelési mechanizmus az egész Schengeni rendszert megkérdőjelezi tulajdonképpen. Ez azt jelenti, hogy minden egyes új adatbázis esetében úgy kell eljárni, és ezeket úgy kell kialakítani, hogy ez az új értékelési marizmus ezzel kompatibilis legyen. Köszönöm szépen a jelenlegi rendszer a belbiztonsági alaphoz képest módosításokat javasol, a tagállamok így saját pénzüket természetesen fordítsák arra, hogy a határaikat biztonságosan tartsák. Tehát a migrációs hullámok, áramlatok kezeléséről van szó, Azonban ez nem akadályozhatja meg a migránsokat abban, hogy elérkezzenek hozzánk. Tegnap Manszervízi úrtól hallhattuk, a belügyi főigazgatótól hallottuk, hogy még több bevándorlásra van szükségünk azért, hogy ellensúlyozzuk az előregedő lakosságot, az elmúlt hónapban pedig a Frontex ügyvezető igazgatóját is meghallgattuk, és azt mondta, hogy az illegális bevándorlók száz százalékát elfogták, azonban mégiscsak el, elengedték őket, és egy papírt nyomtak a kezükbe, hogy legyenek olyan kedvesek, és hagyják el egy héten belül az Európai Unió területét, azonban ezt senki nem ellenőrzi. Hát mi értelme van annak, hogy az illegális bevándorlókat feltartóztassuk, hogyha a következő napon már újra szabadon garázdálkodhatnak az Európai Unióban. Úgyhogy Malmström asszonyt is felkérjük, hogy kérdeztük, hogy vajon miért van az, hogy azokat az embereket, akik saját úti okmányaikat megsemmisítették, vajon miért nem tagadjuk meg tőlük a menekült státuszt. Gyakorlatilag azt feltételezhetjük, hogy a harmadik világból származó bevándorlók európaivá akarnak válni. Ugyanakkor viszont nem azok, hanem Európa bizonyos részeit a harmadik világgá teszik. Köszönöm, mondja az elnök Guillaume asszony. Nem sokat akarok beszélni, csak egy mondatot szeretnék hozzátenni ez a, ezek a jelentések nyilván egymást kiegészítik eh, a bevándorlással kapcsolatban. Épp ezért csak egy pontot szeretnék említeni, volt egy konzultáció, amelynek a hatása eléggé vegyes. Itt a nemzetközi védelemről volt szó, és a javaslatom az, hogy vegyék be a szövegbe e, azoknak a e, személyeknek az azonosítását, akik nem élvezik a nemzetközi e, védelmet, és hogy milyen fajta védelmet tudnak számukra biztosítani, ez talán érdekes lenne. Köszönöm. Marinescu úr, akkor kérem zárja le a vitát. Öné a szó. for the commission to answer the question. A bizottság akar válaszolni először a föltett kérdésekre? For the ending point to the rapporteur, Mrs. Pike. Spike asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólnék az Guillaume asszony által felvetettekre reagálva. Ez valóban olyan probléma, amit a tanácson belül is felvetettek. próbálunk a preambulum bekezdések formájában ezzel foglalkozni. Egyéb kérdések, Keller asszony, természetesen a könnyítés a külső határokon nagyon fontos a biztonság és a könnyítés. Biztosítandó, hogy a határokon való átlépés azok számára, akik legálisan érkeznek az EU-ba, az lehető legnagyobb mértékben megvalósuljon. Az okos határok esetében pedig nem vesszük azt garantáltnak, hogy a nyári szünet után elfogadják mindenféle módosítás nélkül a javaslatunkat, de amikor egy közleményt adtunk ki a az okos határokról, illetve az MFF csomagról, akkor már rámutattunk arra, hogy az okos határok rendszere körülbelül 1 milliárd euróba kerülne. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a költséget már a költségre rámutassunk, de természetesen nem vehetjük ezt készpénznek, hogy valóban megszületik ez a döntés. Buszuttil úrral is egyetértek természetesen a belbiztonsági alap figyelembe veszi a tagállamok konkrét helyzetét, a földrajzi elhelyezkedését, főként amikor a migrációs nyomásról esik szó, ezért az eredeti allokációhoz képest azt javasoltuk, hogy a külső határok alapjának allokációit használjuk fel, hiszen ezen országok külön kihívásokkal kell szembenézzenek, és a Frontex által végzett kockázatértékelést is figyelembe vettük. A 2013-as allokációval kapcsolatban majd friss adatokkal is szolgálhatok, és Buszotti úrnak abban is igaza van, hogy valóban rugalmasságra van szükség. A belbiztonsági alap egyébként támogathatja a tagállamokat a hosszú távú erőfeszítéseik tekintetében, amit a határigazgatásra, illetve vízumpolitikára kell fordítaniuk, de természetesen az eszközöknek erre kellően kell reagálniuk. A félidős felülvizsgálat egyébként lehetőséget biztosít arra, hogy a tagállamoknak nyújtandó allokációkat megváltoztassuk. Végül pedig a Frontex-el kapcsolatban természetesen a Frontex-től kértünk egy értékelést, hogy milyen berendezéseket kell vásárolniuk, de ösztönzőket is nyújtunk a tagállamoknak a belbiztonsági alapon belül, hogy berendezéseket vásároljanak, amelyeket a Frontex közös műveletekhez használat, és NCU úrnak reagálnék így. A mutatók, amelyeket említettem, ezeket még eh, meg kell vitatni, a bizottság javaslata még nem végleges, és a jelentéstevő által javasoltakkal kapcsolatban is még vitára lesz szükség a tagállamokkal, a parlamenttel is megbeszéljük ezt, hogy közös mutatókat használhassunk a végleges szövegben. Köszönöm. Elnöknek Á, köszönöm szépen a megjegyzéseket, mondja a képviselő, Marinescu úr. Nagyon köszönöm a javaslatokat, megjegyzéseket, természetesen igyekszünk majd egy közös utat találni. Abban is biztos vagyok, hogy a bizottság olyan kérdéseket vet majd fel, amelyek a javaslatomra vonatkoznak, de megint elmondom, hogy azt szeretném, ha az EU-s pénzek csupán arra fordítódnának, ahol a Frontex kockázat értékelés azt mutatja, hogy ott szükség van rá, tehát ahol arra szükség van, nem úgy, mint a bizottság javaslatában, hogy a pénz 50%-ával a tagállamok azt tehetnek, amit akarnak. Ezért ezt a pontot szeretném kiemelni, természetesen a bizottsággal folytatunk majd párbeszédet, ami pedig a százalékokat illeti, szerintem mindenki saját magát kérdezze meg erről, ugyanis önök szavazták meg. Ezt én nem a javaslatomban vetettem fel, az eredeti javaslatom számadatokat tartalmazott, a titkárság azonban átalakította azt százalékká, a LIBE koordinátorok döntése alapján én ezt ellenzem, Ellenzem ezt a döntést, mert szerintem nem így kellene dolgoznunk, de ez a helyzet. A szövegben megváltoztatták az adatokat százalékká, és én ezt nem hagytam jóvá. A rugalmasságot illetően azt gondolom, hogy igenis van rugalmasság, nagyon fontosnak találom a Frontex féle kockázatértékelést, hogy ebben a tevékenységben az kellően megjelenjen hogy hogyan osszuk pénz, szét a pénzt. A mutatókkal a félidős értékeléssel kapcsolatban szerintem még lesz időnk erről beszélni, várom megjegyzéseiket, és remélem, hogy tudunk majd tovább haladni. Nagyon köszönöm. Elnök, köszönöm szépen ezt a vitát, köszönöm előfeszítéseiket, hogy igyekeztek időben befejezni hogy a ma délelőtti ülésünk utolsó részével folytathassuk. Ez pedig a legfontosabb napi rendi pontunk. Két miniszter érkezett el hozzánk a ciprusi elnökség képviseletében. Szeretettel üdvözöljük őket, és szeretném nagyra becsülésemet kifejezni, illetve minden jót ki, kívánni Eleni Mavro asszonynak, aki a ciprusi belügyminiszter, illetve Lukasz Luka úrnak, aki az igazságügyi miniszter, illetve közigazgatási miniszter. Meghallgatjuk a ciprusi elnökség prioritásait, szempontjait a bel- és igazságügy területén. Másfél óránk van erre a vitára, illetve egy kicsit kevesebb, mert 12 óra 30-kor koordinátorok ülését fogjuk megtartani úgy, hogy biztosítandó, hogy a vitát megfelelően kezeljük. Azt javaslom, hogy hallgassuk meg először mindkét minisztert, utána lehetőséget kapnak a képviselők a vitára, kérdésekre, aztán pedig meghallgatjuk a miniszterek válaszát. Kezdjük akkor tehát Eleni Mavru asszonynal, a belügyminiszterrel. Ő fogja bemutatni a belügyi terület szempontjait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mindenkit szeretettel üdvözlök. Kollégám nevében, aki az igazságügyi és közigazgatási miniszter, mindketten szeretnénk készségünket kifejezni, hogy együttműködünk az Európai Parlamenttel a Ciprusi Soros Ügynökség fél éves időszaka alatt. Most szeretnénk a prioritásainkat, a legfontosabb feladatainkat bemutatni. Az Európai Parlamentnek szeretném megköszönni, ezt, hogy biztosítottak számunkra időt arra, hogy a ciprusi soros elnökség feladatainak legfontosabbjait a belügy területén bemutassuk. Itt ez a feladatoknak egy része lesz, amelyet én említek, majd, mert kollégám, aki az igazságügyi és közigazgatási miniszter, fog a másik részére a belügyi kérdéseknek rátérni. Engedjék meg legelőször is, hogy jelezzem, hogy nagyon fontos jelentőséget tulajdonítunk az Európai Unió ciprusi soros elnökségének, és fontos kihívásokkal kell majd foglalkozzunk. A gazdasági válság és az adósságválság nem csak azt mutatta meg, hogy szükséges a költségvetést megerősíteni, hanem arra is, hogy szükség van a demokrácia, a szolidaritás az egyenlőség, a jog érvényesülése, az emberi méltóság tiszteletben tartása, tiszteletben tartására. Szeretnék most néhány olyan kérdéssel foglalkozni itt az Európai Parlament és különösen a Libe szakbizottság előtt, és szeretném őke, önöket felkérni egy konstruktív együttműködésre és folytatólagos párbeszédre minden területen, azért, hogy valóban kézzelfogható eredményeket tudjunk elérni, amelyek mindegyik állampolgár hasznára válnak. A bevándorlás és a mededéki jog kérdései érzékeny kérdések, amelyek mindannyiunk részéről munkát igényel azért, hogy a szabadság, biztonság és jog érvényesülése területét valóban megerősítsük, és meg, együttműködjenek a tagállamok, és ez az együttműködés a kölcsönös bizalomra és a szolidaritásra épüljön. A szolidaritás egy lényeges eleme ennek az együttműködésnek, hiszen a tagállamok aránytalan terheket viselnek a méretüket, hogyha a méretüket és az eszközeiket figyelembe vegyünk. A tanácsnak a következtetései egy közös konszolidaritási alapról szólnak, hogy azon országokat segítsük, amelyek a menedék területén és a bevándorló áramlás területén különös nyomásnak vannak kitéve az európai közös mededékjogi rendszer 2012 előtt kell, hogy megvalósuljon a Stockholmi program keretében. E, ezt a programot megerősítették a június 28-a és 29-e Európai Tanács ülésen is. Egy hatékony menekültügyi rendszert kell létrehozni, egy realista rendszert, amely a tagállamok közötti együttműködést és szolidaritást még jobban megerősíti, és amely mindazoknak a jogait megvédi, akiknek szüksége van nemzetközi védelemre, és akiknek eh, a kell, eh, visszaéléseket kell elszenvedniük már is tettünk előre lépéseket a Dublin 2 keretében, aztán a fogadó fogadással és az eljárással foglalkozó irányelvek keretében. A ciprusi soros elnökség az Európai Parlamenttel szoros együttműködést szeretne létrehozni azért, hogy minden jogalkotási aktumról való tárgyalás során együttműködhessenek. Az közös európai menedékjogi rendszer most egy lényeges időszakon, nagyon fontos időszakon megy e át, és az idő szorításában kell meghozni döntéseinket, de nem szabad, hogy ez az idő sürgetése, ez befolyásolja a minőségét ezeknek az intézkedéseknek. A bevándorlást illetően szeretném hangsúlyozni, hogy az integrált európai bevándorlási rendszer nagyon fontos, amely a harmadik országok állampolgárait is fogadja. Mivel változások Európában újabb kihívásokat jelentenek. Az integrált migrációs politika mind az Európai Unió, mind a, a bevándorlók származási országája számokra hasznos lenne. Ebben a szellemben vállaljuk azt, hogy szorosan együttműködünk az Európai Parlamenttel, azért, hogy kiegészítsük azokat az, és le tudjuk zárni azokat az irányelv tervezeteket, amelyekről most tárgyalunk. A szezonális, tehát az idény munkásokkal kapcsolatos irányelvvel kapcsolatban a ciprusi soros elnökség konzultációkat folytat majd az Európai Parlamenttel. A a, a vállalatokra kirendelt munkavállalókkal kapcsolatban is szeretnénk minél gyorsabban elvégezni ezt a munkát a parlament segítségével. A bevándorlást illetően a ciprusi elnökség a harmadik országok állampolgárainak az integrációját különösen fontos feladatnak találja, és optimizálni szeretné a migráció előnyeit, a szociális kohézió és a gazdasági növekedés szempontjából. És a soros elnökség novemberben ezzel kapcsolatban egy szakértői konferenciát szervez a helyi és regionális szerveknek a szerepét illetően az integrációs politikában. A ciprusi elnökség erőfeszítéseket tesz majd, hogy szembenézzen az illegális bevándorlás kérdéseivel is, az alapjogi, emberi, méltósági kérdések problémáit különösen szoros figyelemmel követi. Már is a, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, amikor a bevándorlási bizottságnak egy ülésén felvetettük ezeket a kérdéseket, és ezek a kérdések még az októberi tanácsülésen is napirendre kerülnek. Az észak-afrikai és a, köz, és a közel-keleti kérdések is fontosak lesznek ezen a területen. Meggyőződésünk, hogy az Európai Uniónak integrált migrációs politikára van szükséges, de ehhez fontos a, származási országokkal való tárgyalás is. A ciprusi elnökség a tanács következtetéseit is végre akarja hajtani a a bevándárlás globalizációs megközelítését illetően, és a mobilizációs kérdését illetően is, hiszen ezek fontosak a bevándorlás és a mobilitás külső dimenziói szempontjából is. És ezek nem so, sokáig fontos kérdések lesznek a harmadik országokkal való együttműködés során, amelyre integrált és kiegyensúlyozott megközelítésre van szükség. A határigazgatást illetően a ciprusi elnökség erőszöfeszetéseket tesz arra, hogy az, a parlamenttel együttműködve az Euroszurrel kapcsolatos rendelettervezetet is végleges formába öntse. A külső határoknak az őrzősét is szeretnénk 2013. október 1-ére megvalósítani. Ezzel kapcsolatban hangsúlyozni szeretnénk, hogy a a jelentés tervezet amelyet az Európai Parlament előadója állított össze, nagyon jó alapot nyújt a, ehhez a munkához. És ez az, különösen az embereknek a tengeren való elvesztésétnek a megakadályozását is hangsúlyozza. Konstruktív szellemben fogjuk a parlamenttel való együttműködést folytatni, vízum rendelettel kapcsolatban. Ez pedig nagyon fontos unió vízum politikája szempontjából, e, és ennek a rendezése gyorsan kell, hogy megtörténjen. Különös figyelmet fordulunk az emberkereskedelem elleni harcra is. Ez továbbra is nagy kihívás mind az európai, mind a e, parlament, mind az európai intézmények, mind a tagállamok számára a tanács e, az emberkereskedelem megszüntetésével kapcsolatban e, fog egy, október, egy kongresszus szervezni e, Brüsszelben októberben, hogy összehangolják az európai intézmények és a tagállamok közötti e, együttműködést, hogy egy integrált megközelítést tudjanak megvalósulni az emberkereskedelem e, területén. Az utóbbi hónapokban felmerült egy kérdés, és pedig, hogy szükség van arra, hogy az Unió az állampolgárok számára megközelíthetőbbé válhasson. Ennek központi helyet kell elfoglalni a különböző szakpolitikákba, és az európai polgárság keretében a ciprus elnökség szoros együttműködésben fogja az Európai Parlamenttel biztosítani azt, hogy a 2013-as év, amely az európai polgárok éve, eh, hosszú eh, eh, távú hatást biztosítson ezen a területen. Mi erőfeszítéseket teszünk majd arra, hogy az parlamenttel való konzultációkat hatékony módon kiegészítsük azért, hogy előkészíthessük ezt a 2013-as évet. Most pedig a pénzügyi eszközökkel kapcsolódó rendelettel szeretnék foglalkozni. Ez a több éves pénzügyi kerettelhez kapcsolódik. Van a tanácsnak egy rendelet tervezete, amely a cipriusi elnökség számára eh, prioritást biztosít a együttdöntés alapján, amely továbbra is tiszteletbe tartja az átláthatóság elvét. A vita a parlamenttel majd ősszel kezdődik, és a háromoldalú párbeszéd is, vagy tárgyalások is ekkor történnek, de szorosan együttműködünk majd a parlament előadójával. Végül pedig biztosítani szeretném önöket arról, hogy a ciprusi elnökség közvetítői szerepét is komolyan fogja venni azért, hogy jobbá tegyük Európait, és Reméljük, hogy az Európai Parlamenttel hatékonyan tudunk együttműködni. Köszönöm szépen, és most átadom a szót eh, a miniszter úrnak, de minden kérdésre készen, megválaszolásra készen állok. Köszönöm szépen. thank you. thank you. I was waiting for Köszönöm szépen. Csak megvártuk még a fordításnak a végét. Köszönöm eh, Mavru miniszterasszonynak az előadását. Azt gondolom, hogy ez a 15 perces keret megfelelő arra, hogy ezt meg tudjuk vitatni, reagálni tudjunk rá, és válaszolhasson is azokra a kérdésekre, amelyeket a Libeszakbizottság tagjai esetleg felkívánnak tenni. Közben üdvözlöm Lukasz Luka urat, a, és felkérem arra, hogy tartsa meg Eh, előadását. Mielőtt a vitát megkezdjük, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy felvázolhatjuk azokat a fontos kérdéseket, amelyekkel az elnökségünk alatt foglalkozni kívánunk. A prioritások tekintetében a belügyi kérdések területén, rendőrségi és biztonsági együttműködés területén a ciprusi elnökség abszolút prioritásként fogja kezelni, fog kezelni jó néhány olyan feladatot, amely határon átnyúló jellegű és szektorok közötti jellegű. Célunk az, hogy biztonságos, Eh, és nyílt Európát eh, tudjunk megvalósítani. Politikák eh, és ennek a politikának a segítségével szeretnénk a rendőrségi együttműködést is erősíteni, annak érdekében, hogy hatékonyan tudjunk harcolni a határon átnyúló, illetve az internetes bűnözés ellen, pornográfia, gyermekpornográfia ellen, amelyet az interneten tapasztalhatunk. Illetve a az ellopott java, kulturális javak kereskedelme területén. Kimondott figyelmet kívánunk fordítani a családon belüli erőszakra is, valamint ami a drogkereskedelmet illeti, egy olyan európai stratégiára törekszünk, amely amely a jelenlegi stratégiából levonható következtetés sen alapul. Ez 2005 és 12 közti te időt ölelte fel. Szeretnénk, hogy az év végére legyen egy új stratégiánk, és ez kimondott prioritásként szerepel a ciprusi elnökség munkájában. És szeretnénk, hogy Kanadával is le tudjuk zárni, megalapodást tudjunk aláírni. Úgy véljük, hogy egy európai adatbázis az udas adatokkal kapcsolatban alapvető fontosságú. Néhány megállapodásra már jutottunk bizonyos országokkal, amelyeknek köszönhetően könnyebbé válik az ezen országokba utazó utasok élete, de azt gondolom, hogy európai szinten még van teendőnk, harmonizáció területén, és aláhúzom, hogy közösségi szabályozás hiányában ezen a területen nem tudjuk megakadályozni, hogy az egyes tagországok saját nemzeti rendszerüket ne tudnák felállítani és működtetni, ahogy ezt a gyakorlatban látjuk. A tagállamok a az utas adatokhoz való hozzáállásukkal, az adatgyűjtéssel kapcsolatos hozzáállásukkal nemzeti szinten természetesen ugye majd elválik, hogy a különböző szabályokat hogyan lehet harmonizálni úgy, hogy minden tagállam a lehető legjobban jöjjön ki ebből a dologból. Éppen ezért szorosan kívánok ebben a kérdésben együttműködni a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevővel. Ami a Schengeni ügyeket illeti, a ciprusi elnökség pontosan látja, hogy ez milyen kényes téma. A javaslatcsomag az irányítással, Schengen irányítással kapcsolatban kiemelt prioritás a tanács számára és reméljük, hogy egészen gyorsan sikerül ezzel, ezzel kapcsolatban gyűlő, dűlőre és megállapodásra jutni, hogy kiküszöböljük a most tapasztalható hiányosságokat ezzel kapcsolatban. Az elnökség mindent meg kíván tenni, amit tőle telik, annak érdekében, hogy a 6.2-es második generációs rendszert el tudjuk fogadni, azért, hogy az első generációs rendszerekről átálljunk a második generációs rendszerekre. 2012 márciusi tanács csúcs után továbbra is segíteni kívánjuk a Schengeni terület kiterjesztését, hogy Románia és Bulgária is tagja legyen ennek. Ami pedig a bűnüldözést illeti. Nagyon reméljük, hogy sikerül a tanácsomból egyetértésre jutni az irányelv tervezettel kapcsolatban, hogy lássuk hány tagállam van olyan helyzetben, hogy bizonyos eszközöket befagyasszon vagy elkobozzon, amelyek olyanokat, olyan eszközöket, vagyontárgyakat, amelyeket bűnös úton szereztek és ennek tekintetében a központi kérdésként kezeljük a tagállamok illetékes szervei közötti együttműködést. Ennek támogatása is kiemelten fontos, hiszen viszonylag kevés szabály van a és tevékenységből származó vagyontárgyak elkobzására. Éppen ezért ezt nagyon fontos prioritásként tűztük ki, és éppen ezért időzítettünk, ezzel kapcsolatban hívtunk összeüléseket. 20, október 22-23-án pedig kongresszus konferenciát rendezünk ezzel kapcsolatban. Az elnökség követni kívánja az úti tervet, a gyanúsítottakra vonatkozó eljárás a vádlottakra vonatkozó eljárással kapcsolatban, és jogi tanácshoz és ügyvédhez való jogukhoz. Ezzel kapcsolatban ismét harmonizációra van szükség, és határozottan együtt kívánunk működni az Európai Parlamenttel, hogy megállapodásra jussunk. Azt tudjuk, hogy nem lesz ez egy egyszerű menet, de ennek ellenére bízunk benne, hogy megállapodással fogunk tudni jutni a ciprusi elnökség alatt, még az év vége előtt, hiszen ez minden európai állampolgár számára hatalmas előnyökkel járna, mindannyiunk számára. A ciprusi elnökség azért is fontos, hiszen az együttműködést is javítani fogja különböző tagállamok hatóságai között, és ebben a tekintetében is együtt kívánunk működni az Európai Parlamenttel, hogy ezt az anyagot is minél hamarabb abszolválni tudjuk. Kiemelten fontosnak tartjuk azt az irányelvet, amely a piaci visszaélésekkel foglalkozik, spekuláció megelőzésére, amelynek a célja a piaci spekuláció megelőzése, és bizonyos szankciókat szeretnénk látni. Ezt össze szeretnénk kötni két irányelvel a piacokról és a pénzügyi eszközökről szóló irányelvel. Azt Tudjuk, hogy a parlament eh, nagyon sokat és nagyon sok jó munkát végzett ezen a területen, és nagyon értékeljük az eddig elért eredményeket, eh, az 5-12-es se alatt elért eredményeket. Ezt kiemelt prioritásként kezeljük, és szeretnénk, hogyha az elnökség ideje alatt sikerülne ezzel kapcsolatban megállapodásra jutni. Ami pedig az irányelv tervezetet illeti, ugye, amely az unió gazdasági érdekeit hivatott védeni, bűnügyi szankciókkal és törvényi szabályozással az euró hamisítása ellenében. Ennek az a célja, hogy megakadályozza az euró hamisítását. Az elnökség ezen a tervezeten ö, ö, dolgozni fog, valamint az a személyes adatok védelméről szóló ö, tervezeten. Annak érdekében, hogy biztosítani tudjuk a, a bűnügyi és igazságügyi együttműködés ö, során ö, ö, felmerülő adatokat. Ezt egy csomagba kívánjuk kezelni, annak érdekében, hogy egy közös megközelítéssel tudjuk ezt a decemberi tanácsülésen előterjeszteni, és reméljük, hogy ebben ezen a téren is sikerül megállapodásra jutni, de majd meglátjuk, hogy az általános tanácsülésen mire jutunk, mielőtt ezeket be tudnánk, elő tudnánk terjeszteni a belügyi és igazságügyi tanácsban. Szeretnék arra is rámutatni, hogy a most hatályos irányelv ezekkel 95 óta hatályban lévő ö, irányelvet ö, semmisé ö, tenni, és ez az irányelv szabályozza jelenleg az Európai Unióban a személyes adatok védelmét. Szeretnénk növelni azt a, annak a, az, a személyes adatok védelmét különös tekintettel kiskorúak esetén, akik az internetet használják, megvédeni a kiskorúakat egy digitális világban, egy olyan világban, amikor itt globális, amikor globális információ áramlásról beszélhetünk. Mindennek tehát kiemelt jelentőséget tulajdonítunk. Annak ellenére, hogy vannak fenntartások annak a relevanciájával kapcsolatban, azzal kapcsolatban, hogy mennyire releváns ez az itt tárgyalandó jogi aktus, de természetesen vannak olyan tagállamok, amelyek nagyon is üdvözlik ezt a lépést, és ebben egy olyan arra alkalmas jogi eszközt látnak, amelynek segítségével korszerűsíteni lehet a jelenleg hatályos, hatályos szabályozást, hogy el is érje a célját, és lépést tudjon tartani a technikai és technológiai változásokkal, és képesek legyünk megvédeni az európai polgárok alapvető jogait. A tagállamoknak vannak aggályai a szabá, a rendelet előírásaival kapcsolatban, ezen javítani kell, például hogy a bizottság több mozgásteret kap, és a több jogosítványjal fog rendelkezni felhatalmazáson alapuló jogi aktusok meghozatalára. A ciprusi elnökség szorosan együtt kíván működni Albert raportőr úrral, aki ugye ebben a folyamatban az Európai Parlamentet képviseli, ahogy ezzel a javasolt irányelvvel kapcsolatban is hadd mondjam el, hogy a tagállamok, ha agályosnak találják ennek az elfogadását, és úgy érzik, hogy ez még e, túl korai, nem érett meg az idő rá, e, ez azért, mert hogy a 2008-as e, rendeletnek a hatását még meg kellene várni, értékelni kellene. E, vannak olyan tagállamok, amelyek egy igazságügyi eszközt, bírósági, igazságszolgáltatási eszközt szeretnének látni, és mert nem elégedettek a nemzeti szinten elérhető eszközök hatékonyságával. Vannak olyan tagállamok, amelyek egy egységes javaslatot szeretnének látni, amely több szektort lefedne, nem pedig különböző rendeletek, irányelvekből álló csomagot elfogadni. A tagállamok fenntartásokat fejezték ki olyan rendelkezésekkel kapcsolatban is, amely a harmadik országok felé irányuló adat, átadást, adat, transfert szabályozza. Itt alacsonyabb szintű védelmet látunk, mint amilyet a 2008-as keret határozat előírna. Aztán a, az irányelv azon előírását, hogy már meglévő két oldalú egyezményeket felül kell vizsgálni, ezt a rendelkezést is aggályosnak tartják az adatcsere területén, ami az igazságszolgáltatási együttműködés területén zajlik. Néha ez még akár lehetetlennek is bizonyul. A ciprusi soros elnökség elkötelezett amellett, hogy együttműködjön az Európai Parlamenttel, annak jelentéstevőivel. Az Európai Uniónak a stratégiai partnereivel, hogy úgy mondjam, gatyába kell rázni a kapcsolatukat, kapcsolatát, és éppen ezért általános megállapodásra törekszik a ciprusi elnökség az Egyesült Államokkal a személyes adatok tekintetében. Az elnökség előre kíván lépni abban a vitában is, ami, ami az emberi jogok, emberi és alapvető jogok védelméről szóló konvent egyezmény övezi. Ez egy olyan elkötelezettség, amely az Európai Unió működéséről szóló szerződés hatodik cikkéből adódik. És akkor most térjünk rá a költi többéves pénzügyi keretre, az igazságügyi programra, a törvényi egyenlőségre, és ezekhez kapcsolódó programokra egy részben általános megközelítést sikerült elérni, horizontális tárgyalások lesznek az e, költségvetési előirányzatokkal kapcsolatban is. Az elnökség reméli, hogy a tárgyalások ezzel kapcsolatban a parlamenttel hamarosan elkezdődnek, és e, első olvasatra kerülhet a, a dolog. De hadd hangsúlyozzam, mielőtt összefoglalnám a mondandómat, hogy a ciprusi elnökség határozottan és szorosan együtt kíván működni az Európai Parlamenttel közös céljaink elérésében. A szabadság, a biztonság és az igazságszolgáltatás területén. Köszönöm szépen az időt, és szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor jöjjön a vita. Ne felejtsék el, hogy a koordinátorok ülését 12.30-kor fél egykor fogjuk megkezdeni, és köszönöm mindkét miniszternek, hogy erőfeszítéseket tettek arra vonatkozóan, hogy előadásokat összefoglalják. A képviselőktől is ugyanezt kérem. Buszott úr lesz az első. Mindenkinek három percet javasolok, nagyon sokan jelentkeztek, úgyhogy mindenkinek három percet tudok adni, annak érdekében, hogy mindkét miniszter elegendő időt kapjon arra, hogy válaszoljon. Buszutil úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Eljárási szempontból kérem, hogy a minisztereket kérje fel, hogy vagy azonnal, vagy néhány kérdés után válaszoljanak kérdésünkre, mert hogyha mindenki fölteszi a kérdését, és utána válaszolnak csak, akkor nem lesz idejük a rendes válaszra. Hozzászólásomat Mavro asszony előadására fogom összpontosítani. A néppárt nevében köszönöm előadását, és biztosíthatom arról, hogy teljes mértékben együttműködünk majd önnel, önökkel, főként a közös menekültügyi politika tekintetében, illetve annak véglegesítése tekintetében reméljük, hogy ez még az idei év végéig megvalósul. Ez számomra, a kollégáim számára nagyon fontos, és jó tudni, hogy teljes melszélességgel dolgozik ezen az ügyön. Nem könnyű, az erőfeszítéseket érvényesíteni minden esetre, mi támogatjuk Önt e cél megvalósításában. Már túl régóta várunk, hogy valamilyen eredmény szülessen. A következő nagy örömömre szolgál, miniszterasszony, hogy prioritásként emelte ki a szolidaritást. Ön olyan országból jön, amely pontosan tudja, hogy mennyire nehéz a migrációs nyomásnak kitéve lenni, és az a tény, hogy ön a szolidaritást a prioritásai élére helyezte, ez nagyon üdvözlendő. Én magam is olyan országból jövök, amelyet nagyon nagy mértékben érint ugyanez a probléma hazám. Málta az idei év első felében ezer menekültet fogadott a földközi tengeren keresztül érkeztek, és ezt a számot ha lakosságra osztjuk el a teljes Európai unió keresztül, Hogyha a lakossági arányt nézzük, akkor hazámnak egy a lakossági arányban egy embert kellene elhelyeznie. Ehhez képest ezer embert kellett elhelyeznünk, ez kapacitás szempontjából is borzalmasan nehéz, és nyilván az érintettek méltóságát is nagy mértékben érinti. A helyzet egyébként jelentős feszültségeket teremt. A múlt héten hazám egy igazi tragédiát élt meg, ugyanis az egyik menekült táborban fogvatartott szemét megöltek azok, akiknek az lett volna a feladata, hogy gondoskodjanak róla. Tehát szolidaritási intézkedések szempontjából semmit nem hallottunk. Azok az országok, amelyek ilyen migrációs nyomásnak vannak kitéve, a saját magukra hagyatkozhatnak csupán, úgyhogy remélem, hogy a következő bel- és igazságügyi tanácsülésen ezt a témát felveti, és biztosítja, hogy az ilyen módon migrációs nyomásnak kitett országokat nem hagyják magukra. Üdvözlöm azt a következtetését, amikor azt mondta, hogy a ciprusi elnökség őszinte elnökség akar lenni, ugyanis csalódtunk a tanács előző elnökségében, főként, mert nem ért nem éreztük úgy, hogy őszinték voltak az Európai Parlamenttel való együttműködésünkben, főként a Schengeni témában. Minden bizonyal Koelju kollégám fog ezzel foglalkozni. És a lényeg az, hogy főként mivel a az elnökség nem volt őszintén közvetítő, nagyon sok tárgyalás megrekedt, ezért remélem, hogy ön majd ezt a helyzetet feloldhatja a számunkra fontos dossziék tekintetében, és az Európai Parlament és a Tanács közötti együttműködést visszaterelheti a rendes kerékvágásba, főként a COEU jelentés kapcsán. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm, Buszottil úr. Ami a eljárás illeti, a következő a javaslatom. Természetesen mindig lehetséges mindkét miniszter számára, hogy jegyzeteljen és a lehető legkonkrétabban próbáljon válaszolni az összes feltett vagy hozzáintézett kérdésre, és ha a képviselő úgy érzi, hogy kérdésére nem kapott választ, akkor nyilván, hogy új kérdést tehet fel, vagy emlékeztetheti a minisztereket arra, hogy válaszoljanak de szerintem először a koordinátorok jöjjenek, aztán megkapjuk a válaszokat, és aztán pedig a többi képviselő szólhat hozzá, és kaphat választ. Ezért visszatérhetünk azokra a pontokra, amelyeknek hiányosnak éreztek. Ne felejtsék el, hogy fél egyre be kell fejeznünk ezt az ülést. Guillaume asszony következik. Szociáldemokrata frakció. Köszönjük szépen, gyors leszek miniszter asszony hosszú listáját sorolta fel azoknak a projekteknek, amelyeket a sok-sok témában szeretnének elvégezni. Nagyon ambiciózus a tervezetük, de ez is azt mutatja, hogy milyen fontosságot tulajdonítanak azoknak a kérdéseknek, amelyeknek a mi bizottságunk is fontosságot, jelentőséget tulajdonít. Nyilvánvalóan lesznek prioritások, tehát nem meglepő talán, hogy én egyetlen témát emelek ki, hiszen volt már alkalmunk arról, hogy beszéltünk erről a témáról, és nagyra értekeltem azt a hajlandóságot, hogy a menekült joggal kapcsolatos különböző dokumentumokat, szövegeket össze szeretnék hangolni. egy mondatban szeretnék visszatérni, hogy arra témára, hogy, témára, hogy ugyan az idő sürget, de azért a szövegeket megfelelően kell kialakítani, hiszen mi hozzáadott értéket szeretnénk kihozni ezekből a különböző dokumentumokból. Egyrészt harmonizálni szeretnénk őket, a különböző jogokat illetően, elsősorban a nemzetközi védelemhez való jogot, de ugyanakkor harmonizálni szeretnénk a, mind a menedékjogóért folyamodók, mind a tagállamok szempontjából fontos garanciákat illetően. Tehát a biztonság nagyon fontos, de ez a harmonizációval együtt jár, és ez a harmonizáció pedig ezen kérdések fontos megoldását cél, célozza Sargentini kolléga. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm Mavro és Luka minisztereknek az előadást. Én magam egy holisztikusabb kérdéssel kezdeném, az önszerepe a tanácsban. Önök a tanácsot képviselik felénk, illetve egymás felé is. Az elmúlt év során láttuk, hogy vita folyt a magyarországi demokrácia helyzetéről, és most pedig a román helyzet aggaszt minket. A parlament mindenképpen vitát akar folytatni a romániai helyzetről, ma délután pedig itt a szakbizottságban a magyarországi alapjogokról folytatunk vitát. A tanácsban önök milyen szerepet fognak játszani a tagállamok között? Hogyan fognak, fogják kezelni ezt a helyzetet, ami Romániában kialakult, amit nagyon nehéz helyzetnek tartok. Az Európai Parlamentre tekintenek, hogy hogyan kezeljék ezt a helyzetet, illetve ez a lehetőség mindig feláll, fennáll, de a tagállamok közötti kapcsolat különösen fontos. Az előző elnökség, a Dán elnökség nem voltak őszinte közvetítők, és nagyon fontosnak tartom, hogy egy tagállam tudja világosan, hogy milyen politikai álláspontot képvisel egy adott kérdéssel kapcsolatban, de ha önt jól értettem, ami a menekültügyet illeti, önnek nagy törekvései vannak, és támogatom a szolidaritásra való törekvését, buszútél kollégám is ezt kiemelte az imént. de az, hogy még az év vége előtt ezt megvalósítsák, elég nagy kihívás, ugyanis látjuk az északi országok, illetve a déli országok közötti megosztottságot. Egy másik témával is szeretnék foglalkozni, ez pedig az európai elfogató parancs. Ezt is említették, de még mindig nem láttuk, hogy a bizottság vagy a tanács részéről érkezett volna javaslat az európai elfogató parancs felülvizsgálatáról. Bíróság igazságszolgáltatás együttműködésünk is kölcsönös bizalmon alapul, ezért ezt a kérdést felül kell vizsgálnunk. A kölcsönös bizalom nehezen kialakítható, ha eltérőek az igazságszolgáltatási rendszerek, és hogy az egyik országnak nagyon másak az etikai szabványai a letartóztatással kapcsolatban, mint mondjuk egy másik országnak. A kölcsönös bizalom megvalósítása Európai Unió szintű megvalósítása, illetve annak módja már eléggé meghaladott. Volt egy afgán menekült, aki Görögországon keresztül érkezett Belgiumba, és aztán nem engedélyezték, hogy visszaküldjék őt Görögországba. Úgyhogy az európai elfogató parancs hiába működik, egy adott ország nem fog tudni visszaküldeni személyeket egy másik országba, hogyha ott a fogvatartás körülményei nem megfelelőek. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban az elnökség terveze valamilyen lépés. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Köszönöm Trianta Filides úr a GUE részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Szeretnék üdvözölni itt honfitársaimat, a ciprusi minisztereket, és szeretnék gratulálni szándékaikhoz, törekvéseikhez, illetve erőfeszítéseikhez. A GUE frakció a teljes elnökség során biztosíthatja önöket arról, hogy együtt fognak működni önökkel. A PNR kérdése, illetve a menekült rendszer nagyon fontos témák. Én magam jelentéstevőként a menekült ügyet illetően pontosan ezekre a kérdésekre szeretnék központosítani. Alapvető fontosságú azonban, hogy két merültek fel bennem a szolidaritás szükségességének egy részről, meg a jólét szükségességének, illetve egyes országok, tagállamok azon döntésének összeegyeztethetőségéről, hogy ezt a szolidaritást nem valósítják meg. Itt mit lehet tenni? milyen lépéseket kell tenni a jövő szempontjából, milyen jövője lehet a menekültek transferjének, ugyanis ez egy nagyon fontos gyakorlati szempont. Elnök, köszönöm szépen, nem, nem láttam, hogy jelentkezett, szeretett volna hozzászólni. Elnök úr, természetesen szeretném magam is üdvözölni az Ciprus elnökség képviselőjét. Azt hiszem, hogy nagyon helytelen feltételezéseket bebocsátkozni, mert az előző elnökséggel problémáink voltak. Szerintem semmi szükség nincsen ilyen előfeltételezésekre, az új elnökségnél a helyzet teljesen más, és igenis jogosultak arra, hogy bízzunk bennük, én magam nem értek egyet az előző elnökséggel kapcsolatos megjegyzésekkel, minden esetre önöket én magam is üdvözlöm itt, és annyit szeretnék önöknek elmondani, nagyon korlátozottak lesznek majd a megjegyzéseim. Tehát a kérdésem az, hogy szóltak a a CES rendszer 2012-es megvalósításáról. Önök valóban úgy gondolják, hogy a rendszer az összes e, összetevőjével együtt a Dublin 2-es, az Eurodac tekintetében, hogy ezt mind ez év végéig meg tudják valósítani? Ez a következő kérdésem pedig egy korábbi megjegyzésemhez kapcsolódik, a Schengeni térség kérdése. Természetesen a Schengeni térséggel kapcsolatos reform témája a tanácsban az elkövetkezendő hat hónapban nagyon fontos téma lesz, de itt is nyilván. Szeretném látni, illetve megkérdezni, hogy az elnökség hogyan tervez eljárni ezzel a témával kapcsolatban. Az új krím ideiglenes bizottság alelnökeként és tagjaként érdekelne, hogy a ciprosi elnökség a szervezett bűnözés elleni küzdelmet, illetve a terrorizmus elleni küzdelmet hogyan kívánja tematizálni. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök. Bronsz úr Parancsoljon, öné az utolsó szó, aztán a minisztereket meghallgatjuk. Ma délelőtt azt hallottuk, hogy a bevándorlás a gazdasági fejlődés szempontjából nagyon fontos. Miért? Piaci szempontból nem, mert az árópiacnak nincsenek határai. Valószínűleg inkább a munkaügy szempontjából, a munkahelyek szempontjából, és úgy gondoljuk, akik azt mondják, hogy több bevándorlásra van szükség, tulajdonképpen csak a visszafordíthatatlan európai demográfiai változásokat akarják megváltoztatni. A gazdaságok szolgálják szükségleteinket. A ciprusi képviselők mind annyian bírálták az emberkereskedelmet, de emögött is ugyanaz a feltételezés húzódik meg, mint a szisztematikus gazdasági bevándorlásnak. Az emberek termelési eszközök ebben az egyenletben. A menekültők tekintetében pedig szolidaritásra van szükség, erről szóltak. Szerintem legyünk nagyon határozottak, és a jogosultsági kritériumokat változtassuk meg, és azokra korlátozzuk, ahol, akik szerintem hogyha valami például fizikailag, illetve jogilag lehetséges, akkor ezt tegyük is meg. Vagy pedig, hogyha a gyanúsítottak hozzájuthassanak jogi segítségnyújtáshoz, ezzel is egyetértek, de az európai elfogató parancsot nem lehetne úgy intézni, hogy a bíróságok például megtagadják az emberek kiadatását, mielőtt még bizonyítékok rendelkezésre állnának. Szerintem ez hosszú távon nagyon nagyon is megtérülnek. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most akkor a miniszterek válaszolhatnak az első forduló után. Parancsoljanak. Röviden válaszoljanak, kérem, és aztán jön a következő forduló a többi képviselő számára. Mavro miniszterasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy örömmel válaszolok ezekre a kérdésekre, amelyeket az Európai Parlament tagjai tettek fel, hiszen ez azt mutatja, hogy jelentőséget tulajdonítanak az európai közös menedék, menekült rendszernek. Mindannyian nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek a célkitűzésnek, és ez segíteni fog abban, hogy a nézetkülönbségeken felül emelkedjünk, és meg tudjuk valósítani ezt a célkitűzést. E, egyet értek Guillaume asszony e, álláspontjával, hiszen úgy gondolom, hogy e, az is a feladatunk, hogy az időkereteket figyelembe vegyük, ugyanakkor ez ne befolyásolja negatív módon a jogalkotási eszközöknek a minőségét. Ugyanakkor szükség lesz arra, hogy kompromisszumokat találjunk, és a különböző nézetkülönbségeket áthidaljuk. Kirkhope úr azt kérte, kérdezte, hogy hogyan lehetünk ennyire optimisták e, a közös menekültügyi rendszert illetően. Mi nem vagyunk alaptanuló optimisták, hiszen látjuk a problémákat, ugyanakkor már e, idáig is nagy előrelépést tettünk a tárgyalásokban, több anyag most már a három oldalú megbeszélések tárgya, és a tanács különböző kompromisszumokat sikerült, a tanácsnak különböző kompromisszumokat sikerült előrénie az Európai Parlamenttel. Még akkor is, hogyha ez a kérdés nehéz, egyensúlyt kell találni, a menekítékjogot kérők jogainak védelme és a az Európai Unió módszerei között, amelyekkel a nemzeti menekült ügyi van történő visszaéléseket szeretnék kiköszöbölni. Elköteleztük magunkat emellett az erőfeszítés mellett, és készen állunk arra, hogy intenzív módon dolgozzunk, és nem, szöröm, nem hiszem, hogy a tanács és az Európai Parlament közötti nézetkülönbségek áthidalhatatlanok. Buzuti úr, köszönöm szépen az ön álláspontját, hiszen jól fogalmazta meg az aggájainkat, de nem csak a mieinket, hanem több tagállamnak az aggájait a menekült ügyel kapcsolatban, a menekült hullámokat illetően, hiszen ezen az első a front vonalban lévő országok szenvedik leginkább ennek az áramlásnak a hatásait. A tavalyi év Eurostat adatai szerint Málta volt az az ország, amely a legtöbb menekült kérelmet fogadta, kér, kapta, és Ciprus következik utána. Mi az ötödik helyet foglaljuk el. Tehát számunkra is fontos, hogy válaszokat találjunk. Az Európai Parlament kezdeményezése a szolidaritás kérdéseit illetően, az segít majd a tanács következtetéseivel együtt, amelyeket március 8-án fogadtak el, és mindezek eszköztárat biztosítanak arra, hogy a szolidaritást valóban megvalósítsuk. Bronz úr véleményére azt tudom mondani, hogy úgy látjuk, hogy a képzés, a szakértelem cseréje, a kétoldalú visszaküldések programjai, az Európai Szolidaritási Alap, a külső határok védelmének a kérdése mind olyan elemek, amelyek megerősítik eh, a egyik ország eh, támogatását eh, a többi ország által. Nyilvánvalóan a gazdasági helyzet nem segít a tagállamok helyzetén, hiszen új intézkedésekre van szükség, amelyeket nyilvánvalóan eléggé vonakodva akarnak megtenni. Épp ezért úgy tekintjük, hogy más lesz a konjunktúra, amikor az Euró- a közös európai menekültrendszer már életbe lép. Ennek a működése lehetővé teszi, hogy a szolidaritási intézkedések területén is előrelépjünk. A tagállamok megfogalmazták nyugtalanságaikat eh, azokat az országokat illetően, amelyek a legnagyobb nyomás alatt vannak. Hiszen a frontvonalban, tehát az első vonalban lévő országok azok, amelyek nem csak a saját, hanem az Európai Unió határait is védik, őrzik, és ezért konkrétabb módon kell foglalkozni a szolidaritás kérdésével. Azt hiszem, hogy válaszoltam a, talán Sargentini asszony kérdésére is, tehát hogy hogyan halad előre a közös menekült rendszer. Tehát a párbeszéd e, és az együttműködési erőfeszítések ilyen eredményeket hoztak eddig. Csak e, annyit szeretnék megismételni, hogy az Európai Parlamenttel szemben nagyon becsületes, őszinte nyitott módon fogjuk bemutatni a különböző megközelítéseket és a hajlandóságunkat a kompromisszumokra. Köszönöm szépen, Luka úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék a Schengen érintő kérdésekre reflektálni. Szeretném meg egyszer hangsúlyozni, hogy a Schengeni igazgatási csomag prioritás a tanács és az elnökség számára. És azt szeretnénk, hogy ezen a területen minél hamarabb megállapodásra tudjunk jutni. A tanácsban tükröződnek az egyes tagállamok viszonyulása és véleményei a javasolt szabályozással kapcsolatban, ami a Schengeni mechanizmust illeti. Tudjuk, hogy ez politikailag kényes kérdés, éppen ezért értjük, hogy miért csalódott a parlament, hogy a június 10-i, június 17-i döntés se a tanácsnak miért volt olyan, amilyenre az megszületett. Éppen ezért szeretnénk határozottan azt hangsúlyozni, hogy a tanács egyhangúan döntött a tervezet jogszabály, jogalapjának megváltoztatásával kapcsolatban, hogy az ezentől a 70. cikk legyen a jogalap. A jogi szolgálat véleményét is kikértük ezzel a kérdéssel kapcsolatban. A keret feltételek teljesen egyértelműek voltak, egy másik jogalapban nem tudtunk volna megállapodni. Pontosan azért, mert a tagállamok nagyon konkrét álláspontokat képviseltek, és arról is döntött a tanács, hogy a parlament állásfoglalását a lehető legnagyobb mértékben figyelembe vegye, mielőtt a tanács szavazna és elfogadná a szöveget. A tartalmi javaslatokkal kapcsolatban sikerült megegyezésre jutni és a határellenőrzések útból vezetésének jogalapját megkérdőjelezték, és ez volt az alapja a mostani trialógusnak is. A ciprusi elnökség hangsúlyozni szeretné, hogy mindkét tervezet a Schengen értékelési mechanizmus megerősítését szolgálja, célozza, és egy második, és egy másik jogalap bevonása választ ad arra, hogy miért a hatékony határellenőrzés és a szabad mozgást érintő kérdéseket vettük előre. Ugyanannak a, ez a két kérdés ugyanannak a csomagnak a része, mindkettő nagyon fontos elkötelezettek vagyunk azzal kapcsolatban, hogy valóban a lehető legjobb eljárásmódot ö, kövessük annak érdekében, hogy a tanács és a parlament konstruktívan tudjon együttműködni. És őszintén bízom benne, hogy együtt egy olyan helyzetet tudunk teremteni, amely ö, megegyezést ö, fog nyújtani ezekben a fontos kérdésekben ezek a kérdések remények szerint lezárhatóak hamarosan, és így egy jobb SOM Schengen értékelési eljárás lehet bevezetni, és ez mindenkinek nagyon fontos. Azt is remélem, hogy a, azok, akik különböző témákkal dolgoznak, legyen az belügy vagy igazságügy, olyan témákat is elő tudunk venni, amit most egyelőre félretettünk, és le lehet őket parolni. És akkor most hadd térjek rá egy másik kérdésre, amelyet felvetettek, nevezetesen a romániai helyzetre. A közösségi jog alkalmazása egy mm, mm, tagállamban, illetve egy tagállam belügye, belpolitikája nem tartozik a tanács kompetenciájába. A a tagállamok eljárását bizony a bizottság hivatott vizsgálni. A szervezet bűnözéssel kapcsolatban már utaltam arra, hogy a ciprusi elnökség prioritásként kezeli azt, hogy irányelvet fogadjanak el annak érdekében, hogy segítsük a tagállamok arra vonatkozó képességét, hogy a, az illegális tevékenységből származó értéktárgyakat be lehessen fagyasztani, illetve ezzel el lehessen érni a, különböző tagállamok illetékes szerveivel, szervei közötti szoros együttműködés. És éppen ezért jó néhány ülést terveztünk be. Arra is utaltam, hogy kongresszust szervezünk ö, október 22-23-án Ciprusban, abban a reményben, hogy ezen önök is részt vesznek, és megosztják velünk az álláspontjaikat. A súlyos szervezetbűnözés elleni harc tekintetében a ciprusi elnökség szeretné felülvizsgálni az operatív programokat ezen a területen. A szervezett bűnözés elleni harc során szeretnénk európai szintre emelni és lezárni az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat. Abból az áprilisi tanácsülés sem tapasztalt egyetértést kiterjesztve a súlyos bűnözéssel szembeni harcra is kiterjesztve, nem csak a terrorizmus elleni harcot ideértve. Bízunk abban, hogy a, az irányelv szöveget sikerül konstruktívan megvitatni és megegyezni a parlamenttel, és hamar le tudjuk zárni ezt a kérdést. Azt is elmondtam a az SZSZ e 2-vel kapcsolatban, hogy a ciprusi elnökség végéig ezt le tudjuk zárni, és pozitívumként tudjuk elkönyvelni. Aztán az európai elfogató parancsok kapcsolatban azt tudjuk, hogy az igazság ügy területén 2004-ben született meg a, ennek a jogi háttere, és a tanács ekkor fektette le ennek a hátterét arra való tekintettel, hogy egy ilyen elfogató parancsot 2006-tól lehessen használni. Ennek értékelése és az ebből adódó javaslatok benyújtották a tagállamok, és ezt el is fogadta a tanács. A, az igazságügyi együttműködés és bűnügyi együttműködéssel foglalkozó munkacsoport elfogadta, beépítette a tagállamok javaslatait, és arra bátorította a tagországokat, hogy a különböző problémákat az együttműködés erősítésével próbálják megoldani, a bűnügyi, tekinte, bűnügyi kérdésekben a, az egy, igazságszolgáltatási együttműködés tekintetében. A terrorizmus elleni harcot illetően a, a ciprusi elnökség szeretne um, egyetértéssel jutni a rendeletek kapcsolatban, méghozzá ezekben a kérdésekben természetesen itt több, több lépésre van szükség, intézkedése a tagállamok részéről, intenzívebb erőfeszítésekre, és szeretném megköszönni azt, hogy már eddig is tettek komoly erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ezt meg lehessen oldani. Ezt holnapra tűztük napirendre, és nagyon bízunk benne, hogy ezt a, még a nyitott kérdéseket, a még nyitott kérdéseket le lehet zárni és szeretnénk, hogyha ezeket a kérdéseket meg tudnánk vitatni, és szeretnénk megköszönni a trialógus során tanúsított konstruktív hozzáállásukat, és meg vagyok róla győződve arról, hogy az önök ö, konstruktív hozzáállása a, elkíséri majd a, a ciprusi elnökség fél évét is. Elnök, köszönöm. És akkor most ö, következik a második köre a kérdéseknek. Van egy 15 percünk erre, most már csak két perc jut fejenként, és akkor kezdjük a Schengeri dosszéval kapcsolatos előadót. Köszönöm szépen, elnök úr! Meg kell mondanom, hogy a, a Schengen blokkolása nélkül nem fogunk tudni jól együttműködni ezen a területen. Hallgattam azt, figyeltem, hogy mit mond Schengenről, hogy a Schengeni irányítás prioritás az elnökség számára, de a kérdés az, hogy hogyan képzelik ezt. Arról beszélt, hogy dialógust szeretne kezdeményezni az ellenőrzésekkel kapcsolatban, de azt tudnia kell, hogy az Európai Parlamentben soha nem fogunk elfogadni olyat, az értékelési rendszer felülvizsgálata nélkül nem fogunk határellenőrzések újra bevezetését elfogadni, hiszen a gond az értékelési marizmussal egy politikai jellegű kérdés. A, ha az Európa, a kérdés az, hogy a ciprusi elnökség európai mechanizmusra gondol, e, itt nem a jogalapról, jogalap a kérdés, hiszen tudjuk azt, hogy a, a szerződésnek a 17. E, cikke pont a, az, ami erre a jogalapot szolgáltatja ezekben a kérdésekben, de Lisszaboni szerződés után a Schengen már nem kormányközi kérdés, hanem európai szintű kérdés. Tehát ez az állítólagos jogi indoklás hogy a 17-es cikket kell jogalapként tekinteni, ez nem győzi meg a parlamentet. Nem akarunk kormányközi rendszert a Schengeni rendszer értékelésére, hanem európai rendszert szeretnénk, és ezt az álláspontot képviseljük. És ezt kérjük. A tanácsnak pedig el kell, göndöl, el kell döntenie, hogy bízik-e a parlamentben, vagy sem. Mert hogyha nem bíznak bennünk, akkor mi sem bízunk a tanácsban. És Szeretnénk e, kölcsönös bizalom e, kialakításában, a, hogy a szabadság, a biztonság és a jog e, területe enélkül nem fog működni. Ezt kell eldönteni, miniszter úr, hogy milyen irányba kívánja elmozdi, elmozdulni a, az elnökség, hogy meg, képes megoldani ezeket a Schengeni kérdéseket, vagy sem. Köszönöm szépen, hogy ilyen röviden szólt hozzá. Most Keller asszony következik. Köszönöm szépen. Akkor közvetlenül reagálok is az elhangzottakra, főként a Schengenre, a Schengeni kérdésre. Tehát nem csak a Dán elnökség gondolta azt, hogy a parlamentet kizárja a folyamatból, hanem minden tagállam egyhangú döntése volt ez, tehát minden tagállam a parlament ellen döntött, a dánok csak a, az üzenetet továbbították. Úgyhogy nagyon kíváncsi volnék arra, hogy mit lesz a következő tervez, lépés. Nem tudom, hogy mit tudnak kínálni ezzel kapcsolatban, kompromisszumra hogyan tudnának velünk jutni. A következő a menekültügyi rendszer. Egyetértek a szolidaritással, nincs ez semmi probléma, de a nemzetközi védelmet keresőkkel szembeni szolidaritás is igen fontos. És nagyon sok aggályt hallottam a menedékesektől Ciprus, akik Ciprusba érkeztek, hogy nem garantálták jogaikat, de egészen biztos vagyok abban, hogy önök ezekről a problémákról tudnak és foglalkoznak velük. A migránsok oltalma ebben a közös menekültügyi rendszerben az emberi jogok védelme, az eljárási jogok védelme remélem szintén fontos az önök számára. A harmadik országokkal folytatandó párbeszédet illetően melyek a terveik, Líbiával folytatott párbeszéd végül az emberi jogok megsértésébe torkollott. Szeretném tudni, hogy önök mire törekednek, mely országokkal, milyen alapon és milyen tartalommal. Köszönöm szépen, Papa Nikolau úr. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm Önöket, Mavro miniszterasszonyt és Luka miniszter urat. Minden jót kívánok Önöknek az elnökségre ön egy nagyon rendkívüli helyzetben érkezett az elnökségi pozícióba. Két dolgot szeretnék önöktől kérdezni. Ez alapján megpróbáljuk a belügyi beruhaz, beruházásokat felhasználó baráttá tenni. A négy alapból kettőt kívánunk, létrehozni, és ennek a célja az, hogy a tagállamok számára könnyebbé tegyük azt, hogy a finanszírozást felhasználják, a rendelkezésre álló finanszírozás. Nagyon sok példa mutatja, hogy a finanszírozást nem tudjuk felvenni. Önök tudnak-e mondani ezzel kapcsolatban valamit? A következő, hogy tudom, hogy az önök kormánya illetve a legutóbbi ciprusi kormány nagyon sokat tett az integrációért, a migránsok integrációjáért. Ez egy olyan kérdés, amit nem könnyű ma Európában megbeszélni, hiszen nagyon sok nemzeti választási agendában, Görögországban, Franciaországban, stb. Főként a legális bevándorlással kapcsolatos problémákat az illegális bevándorlók visszaküldésével foglalkoztak. Önöknek van elképzelésük arról, hogy hogyan lehetne ezt a vitát újraindítani az integrációval kapcsolatban az elnökség során? Köszönöm. Marinov úr, parancsoljon öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szólok egy olyan kérdést teszek föl, amit egy bolgár vagy román európai parlamenti képviselőtől várhatnak. Nagyon örülök, hogy Bulgária és Románia Schengenhez való csatlakozását támogatják. Ezt a szándékot egyébként megerősítették, már nagyon sok szinten megerősítették. Örömmel hallottam ezt Luka miniszter úrtól is, de talán tudják, hogy ennek a folyamatnak azért eléggé hosszú múltja van. Szeretném tudni, hogy a helyzettel kapcsolatban mi az értékelésük, és van-e valamilyen konkrét tervük, kezdeményezésük, amelyet megvalósítani kívánnak. Elmondták, hogy az Európai Parlament bolgár képviselőivel teljesen együttműködnek. Remélem, hogy az elnökségnek lesz ez az egyik sikere, hogy csatlakozhatunk a Schengen régióhoz. Mavro miniszterasszony öné a szó először is. Kedves Keller asszony, szerettem volna biztosítani arról, hogy számunkra alapvető tényező, magától értetődő tényező a nemzetközi oltalmi rendszer. Nagyon sok paraméter szerepel itt egyébként, ha mikor megpróbálunk védelmet nyújtani, nemzetközi védelmet nyújtani a személyeknek, de azok a személyek, akiknek erre a támogatásra van szükségük, az egyik legfontosabb célkitűzésünket jelentik. Ez igaz egyébként azzal a politikával kapcsolatban is, amit megvalósítunk a harmadik országokkal szemben. Úgy gondoljuk, hogy ha valamilyen ország, valamely ország például forradalmi helyzetbe kerül, vagy totalitárius rendszer alakul ki, a védelem fontossá válhat, de nem foglalkoznak a jobb jövő érdekében tett lépésekkel. Ez képezi a jövőbeli munkánk alapját, és központi kérdésként kezeljük a Marokkóval, Tunéziával folytatott párbeszédet is. Ezek a párbeszédek már egészen előre haladottak, és nem arról van szó, hogy vissza vonunk egy megállapodást, hanem az, hogy további intézkedéseket és megállapodásuk fogadunk el. Olyan intézkedéseket, amelyek mind az EU, mind a származási ország javát szolgálják. Papanikona úr, a bevezetőmben is elmondtam, hogy számunkra nagyon fontos, hogy ezt a célt elérjük. Tehát, hogy az integrációt, ha sikeres, akkor a szolidaritási alapon eléz, és elérjük, és a befogadó országok gazdasági helyzetét is figyelembe vegyük, úgy, hogy közben a származási ország sem szenved hátrányt. Ezeket az aspektusokat ki kell dolgozni egészen pontosan, ez szükséges, hiszen pontosan a gazdasági válságban egyre gyakrabban látunk, találkozunk rasszizmussal, idegenellenességgel. Tehát térjünk vissza az igazán fontos kérdésekre, gyakorlati kérdésekre, nem politikai nyilatkozatokra van szükség, és éppen ezért szeretnénk itt konkrétumokat elérni, konkrét integrációs lépéseket megtenni, Éppen ezért szakértői ülést szervezünk, ahol ezt a témát elő lehet venni, meg lehet beszélni, és itt tapasztalatot lehet cserélni az integráció szempontjából. Az a kérdés, hogy milyen átfogó és milyen kiegyensúlyozott lehet az a rendszer, amit így kialakítunk. Hiszen a bevándorlókat be akarjuk fogadni a befogadó országba, be akarjuk a társadalomba kell őket beemelni. Már kíváncsian várom, hogy mi, jön, mi lesz ennek a rendezvénynek a hozadéka, és őszintén remélem, hogy e, ezzel a legfontosabb kérdésekre válaszoltam is. E, köszönöm szépen, mondja az elnök úr, és akkor most Luka miniszterelnök úr válaszolhat. hogy ne eml- e, ismételjem azt, amit már elmondott a kolléganőm Schengennel kapcsolatban, hangsúlyozni szeretném újból, hogy a két javaslat megerősíteni szeretné a Schengeni értékelési rendszert, és pedig úgy, hogy az Európai Bizottságnak egy fontos szerepet szán, és így egy erősebb együttműködési alapot tud biztosítani a Schengeni eh, együttműködésre, azért, hogy az Európai Unió a személyek szabad áramlásának alapelvét tiszteletben tartsa. Az Európai Tanács mm, eh, ezen eh, rendelkezés alapján működünk a két javaslatnak, amely e ugyanazon csapat, csomagnak a részei, fontos szerepe lesz így. Épp így szeretnénk minél a legmegfelelőbb módot megtalálni a tanács és a parlament szoros együttműködése számára, hogy konstruktív szellemben folytassák ezt az együttműködést. Reméljük, hogy közös alapról indulhatunk ki e, ennek a jelentős munkának az elvégzésére. És biztosítani tudjuk, hogy gyorsan lezárhatjuk ezt a munkát azért, hogy a Schengeni értékelési rendszernek egy javított formáját tudjuk létrehozni. Bulgária és Románia integrációja a Schengeni rendszerbe egy fontos feladat a ciprusi elnökség számára, hiszen a Schengeni vívmányokat szeretnénk ezen országok számára is lehetővé tenni. A soros elnökség a 2012. szeptemberi napirendbe e, beleveszi ezeket a kérdéseket, ahogy az Európai Tanács is kérte. Közben azonban eh, tovább lépünk a Schengeni területnek a kibővítésének a területén, tehát Románia és Bulgária bevonásával eh, óhajtjuk ezt megtenni. Hogyha nem lesznek problémák a Schengeni eh, mechanizmus és az, a bulgária és romániai ellenőrzési rendszer között, amelyet 2006-ban döntött el a tanács, akkor e, az igazságszolgáltatási reform és a korrupció elleni és a e, e, bűnözés elleni harcnak is a folyamatát értékelni fogjuk. Köszönjük szépen az előadásokat, köszönjük a hozzászólásokat, és sikert kívánunk önöknek a ciprusi soros elnökség munkája során. És várjuk az együttműködést, hiszen a képviselők hozzászólása is azt mutatták, hogy erre hajlandóak. Köszönöm szépen. Most pedig a koordinátor külése kezdődik egy percen belül. Egy perc szünetet tartunk, hogy elbúcsúzhassunk a miniszterektől, és utána folytatjuk.